ítélem a jegyzőkönyvet. Január 11-én a néppárt elnökeitől, a szocialistáktól, az Aldétól és a Zöldektől ilyen levelet kaptam Csarnecki alelnök viselkedését illetően, és az eljárási szabályzat 21-es szabályának illetően, amely az egyéb képviselőkkel való kapcsolattartásra vonatkozik, panaszt emeltek. Az elnökök értekezlete január 18-án és február 1-én foglalkozott ezzel a témával. Január 18-án Csárnecki alelnök úrtól is kaptam levelet, aki viszont aggodalmának adott hangot a levelben. Január 23-án meghallgattam Csárnecki alelnök urat ebben az ügyben. Aztán február 1-én is találkoztam vele, és utána az elnökök értekezlete szavazott, és a három ötödünk, három politikai csoportot képviselve úgy döntött, hogy Czárnecki képviselő bűnös, a 21. szabályt, az eljárási szabályzat 21. szabályát megszegte, ezért felfüggesztjük a képviselőségét, és szerdán szavaz a ház, a leadott szavazatok kétharmada többségi szavazatnak számít. Tessék, uram, öné a szó. Teraz? Panie przewodniczący, w związku z tym chciałabym zapytać o następuje... Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy kérdésem lenne a következő kérdést illetően Figyelembe véve azt, amit épp az előbb elmondott, a következő kérdésem lenne. Ezt úgy értsük, hogy a büro a képviselők tagállamokban elhangzott kijelentései cenzúrázza? Aztán mikor reagálnak majd arra, hogy Verhofstadt úrnak milyen botrányos kijelentései hangzottak el itt ebben a teremben a lengyel népet illetően. Elfogadhatatlan ez. Ön azt mondja a Cárnecki ügy kapcsán és a 21-es szabály alapján, hogy cenzúrázza a képviselők kijelentéseit. Tehát köszönöm. L'articolo 21 del regolamento tehát a 21-es szabály, az eljárási szabályzat 21-es szabálya a következőket mondja ki. Legalább három politikai frakció kell, hogy kérelmezze az eljárást, a küszöböt megütve. Tehát ez nem szankció, ez nem egy büntetés, ez nem egy olyan büntetés, amit ki lehet szabni nem az elnök által kiszabhatott büntetések egyike, tehát nem az Európai Parlament elnöke, nem a büró, hanem az elnökök értekezlete az, amely a döntést meghozta. Tehát igazából ez a politikai frakcióktól érkezett kérésre való reagálás a 21-es szabálynak az alkalmazásával. Tehát számomra az egyetlen szerep, ami marad itt, az, hogy a szabályt betartsam. Hogyha az elnökök értekezletén eh, született szavazásra utalt, akkor megint csak ez nem egy büntetés, ez nem egy szankció, hiszen az Európai Parlament elnöke személyében szankciókat, büntetéseket nem szabhat ki a parlamenten kívüli cselekményekre és kijelentésekre. Nincs ilyen hatásköröm. Tehát a 21-es szabálynak megfelelően mozdítjuk el Czárnecki urat az alelnöki pozícióba. Weber úr. Mikro, prezident, die kollégin... Elnök úr, a kollega a szólásszabadságra hivatkozott, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Az Európai Parlament alelnökét részétől és öntől is, mint a néppárt jelöltjértől elvárjuk azt, hogy semlegesen járjon el, és ön ezt kitűnően végzi el ezt a feladatot, Tajáni elnök úr. Mindenkitől azt várjuk el, minden alelnöktől, hogy az Európai Parlamenthez méltóan viselkedjenek. És hogyha van egy olyan alelnök, aki elfogadhatatlan módon eh, náci hasonlatokkal rágalmazott egy kollégát, és az Európai Uniót a Szovjetunióval hasonlította össze elfogadhatatlan módon, akkor egy vörös vonalat lépett át ezzel, és szankciókra van szükség. Ezért kérelmeztük mi is ezt. és hogy a piszes kollégáktól elvegyük a muníciót, az én frakcióm ugyanúgy készen áll arra, hogy a PISZ egy másik jelöltjét elfogadja alelnöknek. Itt nem a szemben, vagy egy frakció, vagy, vagy egy párttal szemben lépünk fel, amit az ECR e által javasolt bármilyen kollégát elfogadunk, de Csárnecki kollega esetében ezt a konzekvenciát le kellett vonnunk bullmann úr, de igazából erről nem kellene vitáznunk, a döntést már meghoztuk, és lesz szavazás a plenáris ülés szuverén, és ott majd döntünk. bullmann úr? Nos, én csak a legális aspektusát feszegettem annak, ami ellenvetés elhangzott. Ez nem büntetés, ez nem egy szankció, nem az elnök szabja ki. Ez a 21-es szabály értelmében született döntés. Teljes mértékben tiszteletben tartottuk az eljárást, és biztosak lehetnek benne, hogy Csárnecki úr is majd hallathatja a hangját. Úgyhogy Csárnecki úr, nem kért bocsánatot, úgyhogy ez az eljárás. Nem akarok itt egy vitát indítani erről, csak a kollega kérdésére szeretnék válaszolni. Nem, az elnökök értekezletén senki nem mondott olyasmit, ami cenzúrával lenne összehasonlítható, és ilyesmi nem is lesz. Viszont az Európai Parlamentnek van egy méltósága, és ne feledkezzenek meg arról, hogy az Európai Egység azáltal növekedett, hogy elutasítottuk a háborút és a, és a nácizmust. Aki náci hasonlatokat mond, az egyszerűen átlép egy vörös vonalat, egy határt. A szociáldemokrata fakció nem akarja, hogy ezt a házat, a parlamentet olyas valaki képviselje, aki náci hasonlatokat mond. Ez ugyanannyira nem fér össze ezzel a házzal, mint ahogy nácik sem férnek össze a parlament szentel, és ehhez ragaszkodunk. Egyébként csatlakozunk Weber kollégához. Természetesen mi is rendelkezésre állunk, hogy egy olyan képviselőt válasszunk meg a, ebből a frakcióból, aki ezt a határt nem lépj át. A pluralizmus támogatjuk a parlamentben, de nincs helye náci hasonlatoknak, és nem ülhet egy náci parlament vezető testületében. Lamberts úr, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem akarok vitát folytatni. Elnök úr, csak támogatni akartam az ön álláspontját, szerintem abszolút korrektül járt el. Ebben a házban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen véleményütköztetés, de amikor személyes megtámadások vannak, aminek az a célja, hogy a Csárneszki úr is degradáljon más személyeket, akkor az ilyen ötleteket például a szélső jobboldalnak a gondolatait nem teszem. Ugyanakkor az embereket, az ember személyét, mindenkit, minden választott képviselőnek ugyanolyan jogai vannak, és Cserneszki úr nem volt, e, ezt nem biztosította, és ez az, ami elfogadhatatlan. Referenc. Franca asszony, tisztelt elnök úr, én is úgy gondolom, és éppen ezért küldtem egy levelet a bürónak, amit több száz képviselő aláért, hogy nem fogadhatunk el a parlamentben olyan politikai erőket, mint a Casa Pound, akik a harmadik évezred fasisztáinak nevezik magukat és a parlamentünknek határozottan kell kezelni ezeket a helyzeteket, mert a macerátában elkövetett cselekmények következményeként el kell utasítani az ilyen magatartásokat minden minden olyan helyen, ahol a fasizmus felütheti a fejét. Forenca asszony, vannak szabályok, a szabályokat be kell tartani. Ez vonatkozik erre a parlamentre is. Az elnök nem engedi meg bizonyos rendezvényeket, bizonyos kezdeményezéseket megtilthat a parlamenten belül, de amikor bűnözőkről vagy olyan személyekről van szó, az elnök megszakítja hozzászólását. Tisztelt képviselő úr, teljesen felesleges kiabálni, szíveskedjék leülni, és tartsa tiszteletben a házat. Kérem, hogy foglaljon helyet. Azt sem, látom, hogy azt sem tudja, hogy mi a demokrácia. Befejezte? Befejezte? Ennek nincs értelme, nem kért szót, kérem nyugodjon meg, nem kell itten birokra kelnünk, különböző politikai véleményeket kell kifejtenünk. Emlékeztem önöket a szabályzatra és a jómodorra, a neveltetésre. Amikor egy személyt meghív egy parlamenti képviselő, bármelyik frakcióhoz tartozon is, nem lehet megtartani a, akár a tüntetés sem. Egyébként senki nem szólt nekünk, de egyébként vacsorátalának a politikai kérdésekhez semmi köze nincs, és ezek a gyűléshez sem. Lehet, hogy nem értünk egyet ezzel, de minden olyan ö, ö, értekezletet, ö, gyülekezetet megtiltunk a parlamenten belül. De mint parlamenti képviselők valamennyien egyenlőek vagyunk, mert a népet képviseljük. El lehet ítélni egyiket másikat, amikor olyan nyilatkozatokról van szó, amik a szabályokat sértik, akkor ezt eh, nem tarthatjuk meg. De most már folytassuk, mert már eddig is túl sokat beszéltünk.